amit első olvasatban elfogadtunk, és a tanács is végül elfogadta, tehát végül is úgy gondolom, hogy ezeket a kollégákat is megnyugtathatom, hogy megszavazhatják az egyéb módosítókat. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ruling asszony. A, ez a nagyon érdekes vita ezzel zárul, holnap lesz a szavazás a napirend szerint, eh, most pedig második olvasatra szóló ajánlással foglalkozunk Tikau asszony részéről az épületek energia teljesítményével kapcsolatosan. Tikau asszonynak négy perce van, mint előadónak a téma ismertetésére. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr! 2008-ban az Európai Unió azt a vállalást tette, hogy 2020-ra 20%-kal csökkenti az energiafogyasztását, vagy 20%-os lesz a megújuló energiák része. Az energiahatékonyságot 20%-kal szeretnénk 2020-ra javítani. Az építőipar 40%-át adja a teljes energiafelhasználásnak, és 25%-át a szennyező kibocsátásoknak. Az épületek energiahatékonyságának javítása jelentős kiadással lehet az állampolgárok életére átlagban 33%-át a jövedelmének az átlagos család rezsire költi. A az energia hatékonyság az energiaszámla csökkentését eredményezi, ugyanakkor 2,7 millió új munkahelyet is eredményezhet 2030-ra az EU-ban. 2008. novemberében a bizottság jogszabályjavaslatot tett, az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelv módosítására. 2009. áprilisában a parlament első olvasatban az együtt döntésben kialakította elsőprő többséggel álláspontját. Aztán a tanácsban intenzív tárgyalási folyamat következett a svéd elnökség alatt, és 2009. novemberében politikai megállapodás született a jogszabályjavaslat szakmai aspektusairól. Egy új cikk kerül be a szövegbe így, illetve új preambulum bekezdések a finanszírozással kapcsolatban meg kell találni a bizottságnak azokat a pénzeszközöket, amelyeket 2011. júniusig hadrendbe is állít. 2020 eh, végére minden új épületnek közel nulla eh, energia mérleget kell mutatniuk, és megújuló energiákból kell eh, az épületeket fűteni. a tagállamoknak világos célokat kell meghatározniuk, illetve támogató rendszereket kell kialakítaniuk az olyan épületek esetében, ahol jelentős felújításra kerül sor, szintén energiahatékony módon kell ezt elvégezni. Új rendelkezések vonatkoznak a tanúsításra, a finanszírozás is szerepelni fog a tanúsításban az energiahatékonyságról teljesítmény mutató számol majd be. Egy kicsit több időt adok, mondja az elnök, csak kérem, hogy lassabban beszéljen. Tehát az energia teljesítmény mutatók az épület tanúsítványába bekerülnek az eladáskor, bérbeadáskor. Az átláthatóságra vonatkozóan az akkreditációja a szakértőknek és szabályozásra kerül új eh, rendelkezések jelentek meg az épületek energiahatékonyságában alkalmazandó intelligens rendszerekről, automatizálás, eh, monitorozás, ellenőrzés. 2011. júniusára az Európai Bizottságnak a módszertani kereteket is ki kell alakítania annak érdekében, hogy az energiateljesítmény minimum követelmények és a költségek megfelelően kerülhessenek kialakításra a 2009 novemberi EP és tanács közötti megállapodás alapján dolgoztunk. Ajánlom a szöveget elfogadásra. Köszönöm. Tisztelt biztos úr, Öttinger úr, tessék! Elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! A politikában ritka van alkalmunk arra, hogy mindenki számára erőnyös megoldásként mutassunk be javaslatokat. Most egy olyan javaslat van előttünk, amely az egész energiahatékonysági irányelv újrafogalmazását jelenti az épületek számára. 40% az energiaigénynek és 35%-a a széndiokszid kibocsátásnak az EU-ban az épületeknek tudható be. A gazdasági intézkedések végrehajtásával, az energiahatékonyság növelésével az épületek esetében jelentősen hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a 20-20-20%-os célkitűzésünket elérjük a széndiokszid kibocsátás csökkentése az energiamegtakarítás területén. Ugyanakkor az energiaellátás biztonságát is növeljük, munkahelyeket teremtünk az építőiparban. Az új elfogalmazott épület irányelv hozzájárul ahhoz, hogy a tagállami építési szabályok megfelelő szintre emelkedjenek az energiát illetően, és a fogyasztók energiaszemlei csökkenjenek. Az energiahatékonyság a legkedvezőbb lehetőség az éghajlatváltozás leküzdésére az új irányelvből három-négy elemet ragadnék ki, amely véleményem szerint nagy előrelépést jelent a korábbihoz képest. Elsősorban nemzeti építési előírások lesznek az felújítás és új épületek területén, és ez hozzájárul majd az energia megtakarításhoz. A kisebb épületek is ide tartoznak, 1000 négyzetméter alatt, valamint a kis energiahatékonyság szempontjából fontos renoválások is ide tartoznak, mint a kazánok vagy az, ép vagy az ablakok cseréje. Másodszorban az új jelfogalmazás fogalmazás javítja az információkat a polgárok részére, a háztulajdonosok részére, a bérlők részére az energiafelhasználást illetően, valamint az energia megtakarítási potenciált illetően egy épület esetében. Ezáltal az alacsony energiafelhasználású házak és a megfelelő renoválás ösztönző hatásra talál. 2020-tól a közel nulla energiafelhasználású épületek építését szorgalmazzák, ezen kívül a tagállamoknak nemzeti terveket kell kialakítaniuk, hogy a lehető leg a nulla energiafelhasználású épületek jöjjenek létre a területükön. Ez az európai energiapolitika sikere. Köszönetet mondok a képviselőknek, a parlamentnek, Tikao képviselőasszonynak a jó együttműködésért az elmúlt hónapok alatt, valamint a szokatlanul gyors elfogadásáért is ezen irányelvnek. Már hangsúlyoztam, hogy ez az irányelv csak akkor fejtheti ki hatását, hogyha gyorsan és hatékonyan hajtjuk végre és megfelelő eszközök állnak rendelkezésre ezen, ennek támogatására. Éppen ezért a pénzügyi, a finanszírozási eszközöket jobban ki kell használni, például az európai alapokból, például a regionális fejlesztési alapból, hiszen ez ö, megnöveli az energiahatékonyság erősítését a tagállamokban, amelyekkel eddig a tagállamok alig éltek. Ezen túlmenően a tagállamok azon erőfeszítését is támogatni kívánjuk, hogy az energia hatékonyságot javítsák az épületek esetében. Ezekben a napokban az Ipari Szakbizottságban tárgyalunk legalább 8,15 milliárd euró átcsoportosításáról olyan projektek javára, amelyek az energiahatékonyságot és a megújuló energiák alkalmazását támogatják. Biztos vagyok abban, hogy a parlament támogatásával ma egy fontos lépést tehetünk, mindannyiunknak köszönetet mondok az együttműködésért. Köszönöm szépen, biztos úr. Most a képviselőcsoportok szószólói következnek. Rübig úr. Tisztelt képviselők, tisztelt biztos úr, azt hiszem, hogy ez az irányom jó irányba mutat és azt mutatja, hogy 160 millió Európa, épület van az Európai Unióban, melyeket részben fel kell újítani oly módon, hogy a lehető legkevesebb energiát használjuk. És a teljes energiafelhasználás ennek megfelelően csökkenni fog. Az energia 40%-a jelenleg az épületek fűtésére, hűtésére használódik fel, a teljes energiafelhasználás 5%-át 2020-ig a szanálás révén elérhetjük. De itt arról is szó van, hogy új munkahelyeket teremtsünk, bizonyosan még képzési koncepciókra van szükség a szakemberek esetében, kis és középvállalatokra is szükségünk van, akik ezen területre specializálódnak, és így nagy nyerességet érhetnek el ezeken a területeken, és nagyobb netóbéreket fizethetnek. Azt hiszem, hogy ez a legjobb kiút a válságból. Így új adóbevételekre is szert tehetünk, és a foszilis területről az energiafelhasználást áthelyezhetjük a megújuló energiák területére. Azt hiszem, hogy a fosszilis energiák felváltása a fogyasztás a termelésben egy jövőben mutató iparág, és hozzájárul a költségcsökkentéshez is az államháztartásokban. Ezek a beruházások megtérülnek, nem folytathatjuk úgy az energiafogyasztást, mint az elmúlt évtizedekben. Azt hiszem, hogy kezdetben be kell ruháznunk, és pontosan válság idején a beruházás a lényegi feltétele a válságból való kilábalásnak, és mindezt a lehető legkevesebb bürokráciával. Köszönöm. A kirős eh, Balcsitis, nem is Balcsitis úr, másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves képviselőtársaim. Mindenek előtt szeretnék gratulálni Tika asszonynak az elvégzett munkáért. A tanácssal kötött megállapodások nagyon ambiciózus célt szolgálnak. Ebben a szektorban minőségi ugrást kell megvalósítani. Fontos lenne, hogy a tagállamok időben át is ültessék ezt az irányelvet. Az épületek energiateljesítménye nagyon fontos az egész építőiparban és az energetikai szektorban is. Az építő iparban vannak a legnagyobb tartalékok az energiatakarékosság terén, és ez új tagállamokban ez különösen igaz, hiszen ott nagyon sok elavult épület van. Az ilyen épületekben lakó emberek általában alacsony jövedelemből kell, hogy kifizessék a magasabb energiaszámlákat. A nullához közelítő energiamérlegű épületek célja azt jelenti, hogy egyre magasabb célokat tűzünk az építőipari cégek elé. Ez nagyon fontos, nagyon ambíciózus ez a cél, és bízunk benne, tisztelt biztos úr, kedves kollégák, hogy a gyakorlatban is megvalósul mindez. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hólasszony, három perc. Tisztelt elnök úr, én is szeretnék gratulálni Tika asszonynak, aki ö, óriási ö, elhivatottsággal ö, végezte ezt a munkát. Nagyon nagy késedelmet szenvedett a dologgal a Lisszaboni szerződés bevezetése miatt, jogi kiigazításokra került sor, emiatt egy csomó széndiokszidot feleslegesen kellett kibocsátani a hosszú vajúdás alatt könnyű megfeledkezni arról, hogy az átdolgozás egy részét nagyon radikálisnak minősítették annak idején, például az ezer méteres küszöböt a parlament javaslatára vetettük el, illetve az is, hogy közel nulla energiamérlegű épületeket célzunk meg Sajnos az új követelmények azonban a 20-20-20-as céloknál nem segítenek, ugyanis egyre inkább rá kell jönnünk, hogy 30%-os üvegházhatású gáz kibocsátás csökkenésre lenne igazából szükségünk és a, a klíma célok elérése érdekében a létező épületeket kellene átalakítani. Három kulcsfontosságú dologra hívnám fel a figyelmüket, amelyeket mindenképpen meg kellene valósítani, hogyha a létező épületek energiapotenciáját ki akarjuk használni. Először is nagyon fontos, hogy a bizottság nagyon jó módszertant javasoljon, szoros a határidő, de hát azért, mert már is sok időt elvesztegettünk és a költségoptimális módszer csak 2014-ben léphet valószínűleg hatályba. Második dolog, minden tagállamnak el kell gondolkodnia az éves nemzeti célok kitűzésén, hogy a létező épületek egy bizonyos százalékát alakítsák át és az is fontos lenne, hogy kötelező legyen az Európai Unióban az energiahatékonyság elérése, és ez a tagállamok nyelvére és lefordításra kerüljön, ugyanis az energiahatékonysági célok elérésének legkönnyebb módja a meglévő épületpark szisztematikus felújítása, átalakítása Fontos lenne, hogy a tagállamok ugyanakkor, és ez a harmadik fontos dolog, saját finanszírozási forrásokat is bevezessenek, sajnos nem sikerült annyira eldolgozni az irányelvet, mint a parlament szerette volna, ezért fontos, hogy már is legyen pénz az energiahatékonyságra a gazdasági élénkítő programból, és remélem, hogy a bizottság nem fogja meghazudtolni a saját javaslatát. Végül pedig azt kérném az Európai Bizottságtól, hogy mivel a jelenlegi energiahatékonysági szabályokat nem igen valósították meg a tagállamok. A bizottság nagyon jó lenne, hogyha gondoskodna róla, hogy időben és teljes mértékben megvalósítsák ezt. Turmes úr következik. Tisztelt biztos úr, tisztelt parlamentbeli kollégák, gratulálok Tikao asszonynak és az árnyék jelentéstevők csapatának. Egy erős európai parlament nélkül ez az irányelv nem alakult volna olyan jól. Két és fél percemben kevésbé az irányelvre térnék ki, hanem egy kitekintést tennék, hogy mit tettünk még kiegészítőleg, hogy az irányelv gyengeségeit kiegyenlítsük. Ami éppen a válság idején kézzelfogható, hogy Európában az erőforrások és az energia produktivitás erősítendő. A bizottság javaslata az irányba, hogy európai épület irányelvet fogalmazunk meg. Ez kedvező. Az első a tagállami kormányok segítségnyújtása az irányelv végrehajtása során, hiszen az utóbbi irányelvet nem hajtották végre. Öttinger úr, az ön főigazgatóságán jelenleg egy ö, hivatalnok van, aki júliusban elmegy, tehát hogyan akarja a személyzetet megerősíteni, hogy az irányelv végrehajtását biztosítani lehessen. És a második dolog, amely már említésre került, finanszírozási modellek. Mit tehetünk a bizottságban annak érdekében, hogy a regionális alap forrásait jobban felhasználjuk az épületek energiahatékonysága javítása érdekében. Talán néhány részletet tud ezt illetően még megosztani velünk, valamint a konjunktális program fennmaradó pénzeit hogyan tudjuk erre felhasználni harmadsorban. Magasabb munka produktivitásra van szükség az építőiparban, és ehhez továbbképzésre van szükség, hiszen a jobban képzett munkavállalók a termelékenységet növelni fogják, de természetesen a munkakörülmények és a bérkörülmények, amelyek jelenleg Európában uralkodnak az építőiparban, ezek is megkérdőjeleződnek. Éppen ezért kérek a bizottságtól egy kezdeményezést a szociális párbeszéd tekintetében európai szinten az építőipar, valamint a szakszervezetek között. Negyedsorban pedig sürgetően szükség lenne a kutatás és fejlesztés területén több súlypontra az építőiparban, hiszen az új épít, épületek, amelyek körülbelül nulla energiafelhasználásúak. Itt nagyon fontos az új szervezeti formák kialakítása, például az épületrenoválás esetén, hiszen olcsóban építhetünk vagy felújíthatunk, hogyha a felújítás egész folyamatát jobban szervezzük, és ezáltal az európai kutatási forrásokat azt hiszem, hogy a tagállami kormányok és a, az építőipar jobban tudja majd felhasználni. Köszönöm. Kiria Ford, Ford asszony, két percben. Thank you. I'd also like to start by... Köszönöm szépen. Én is azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok Tika asszonynak és a többi ö, jelentés készítőnek ahhoz a ö, hogy ezeket letárgyalták. Nagyon bátorító az, hogy vitát folytathatunk a második következő lépésről, és ez már el is kezdődött. Ahogy sokan elmondták, az energiánk 40%-át az épületek fogyasztják el, e, fenntarthatóbb életmódra van szükségünk, nem csak a szén e, kihívás miatt, hanem azért is, mert valamennyinket aggaszt az energiabiztonság és az emelkedő, emelkedő árak vannak tagállamok, amelyek sokkal ambiciózusabbak nemzeti szinten, és szerintem ez az irányelv másokat is ösztönözni fog, hogy ebbe az irányba lépjenek fontos, hogy megismertessük, hogy energiát és pénzt lehet megtakarítani, és fontos, hogy megfelelő intelligens mérőkkel szereljük fel az új épületeket és a régi felújított épületeket is. Mindez szükséges az előrelépéshez. Ezért került ez az irányelv benyújtásra, mert a korábbit nem hajtották megfelelően végre. Tehát a bizottságnak oda kell figyelnie majd arra, hogy ezt hogyan fogják végrehajtani a tagállamok, és kérem, hogy a jó gyakorlat terjedését segítse elő a bizottság a tagállamok között, és biztosítsa az is, hogy a minimális energiaszabványok azok kompatibilisek legyenek azzal, amit a regionális eltérések jelentenek fontos, hogy a fogyasztó magán és állami szektorban egyaránt lássák, hogy mi az előnye annak, hogyha energia megtakarításba kezd. Ennek fontos, hogy gazdasági eredménye is legyen. Ugyanakkor szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy az én tagállamomban is voltak problémák, a hogy e, a középületekben nagyon nehéz megvalósítani ezt, és ez további bürokrácia költséget is jelent és az állami támogatást e, el hiányzott hozzá. Végezetül pedig mindazok, akik úgy gondolják, hogy identitás zavarban van az Unió, azoknak figyelembe kell venni, hogy e, meggyőződés van kezdettől fogva, és tudom, hogy nagyon sok évre visszanyúlik már, igaz, megelőzően is, hogy én ide bekerültem múlt év nyarán. Az unió akkor erősebb, hogyha azokra a központi kérdésekre összpontosítunk, amelyekre, hogyha együtt dolgozunk, akkor közös érdekeinket szolgálja. Matthias képviselő következik egy percben. Köszönöm szépen. Azzal szeretném kezdeni, hogy Cikao asszonynak gratuláljak a kitartásáért és a jó munkáért. Ez egy nagyon fontos terület, ami segíti az energiahatékonyságot egész Európában, és fenntarthatóvá teszi az energiafogyasztást. Sokkal magasabb az energiaköltség Európában, mint ami az elfogadható és ambiciózus európai politikára van szükségünk ezen a területen. Ez az ambiciózus politika kiegészítő intézkedéseket is igényel. Az építőipar az egyik olyan ágazat, ahol a legnagyobb lehetőségek rejlenek, és akkor egy tökéletes ágazat arra is, hogy megfelelő politikát alakítsunk ki. Ezt az alkalmat meg kell ragadnunk, és növelnünk kell az épületek energiahatékonyságát, és több millió új munkahelyet hozhatunk ezáltal létre az elkövetkezendő néhány évben. És most nem csak az új épületekre gondolok, hanem a felújításokra is, amikor a régi épületeket a megfelelő szabványra alakítjuk. Ez a jogszabály hozzá fog segíteni őket abban, hogy Európában megújítsuk az épületparkot. És ezen a területen a beruházás, ez nem csak egy újabb épület, hanem az állampolgárokat is szolgálja. Paskai úr egy percben. Köszönöm szépen. Azt szeretném elmondani, hogy nagyon örülök, hogy az Európai Unió az építőipari energiatakarékosság megvalósítására, a szigetelés javítását tűzte ki célul, a külső falak szigetelésével nagy megtakarításokat lehet elérni. Ugyanakkor nem csak a fűtésről, van szó, hanem a háztartási melegvíz szolgáltatásról és a légkondicionálásról is. Úgy gondolom, hogy itt ezen a területen nehezebb megtakarításokat elérni. Nagyon ö, professzionális, kifinomult rendszerekre van szükségünk. A hő szabályozásával az egyes épületek különböző részein. Minden egyes épületet egyénileg kell tudnunk szabályozni. Ez a vállalkozások épületeire, illetve a lakóépületekre egyaránt vonatkozik. Fontos lenne például, hogy az intelligens rendszerek promóciója megvalósuljon a különböző épületek tervezésekor. Ösztönzőket kell bevezetnünk az iparágban, a szektorban dolgozók számára, az ő továbbképzésük érdekében. Úgy gondolom, hogy nagyon nagy erőfeszítésekre lesz még szükség sok területen. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kárvályó asszony, két perc. Várjuk setor construção é Biztos úr, elnök úr, a 40%-os energiafelhasználás, illetve a 35%-os széndiokszid kibocsátás esetében az EU-ban a jelenlegi jogalkotás 2020-ig célul tűzi ki, hogy körülbelül nulla energiafelhasználású épületek jöjjenek létre. A jelenlegi épületeket pedig úgy kell felújítani, hogy minimális energiát fogyasszanak. Ez hozzá fog járulni az energiafüggés csökkentéséhez Európában, az energia, a széndiokszid kibocsátás csökkentéséhez, valamint a levegőminőség javításához, tehát az általános jóléthez úgy szintén. Világos, hogy az e épületek energiahatékosságának javítása hozzájárul az idegenforgalomhoz, a munkahelyteremtéshez, a városi életkörülmények javításához, valamint a fenntartható növekedéshez. Nyilvánvaló, hogy a közberuházások és a magánberuházások volumenét ezen a területen növelni kell, és ez munkahelyeket is teremt, és a KKV-k bevonását is szorgalmazza. A városaink megújításának programja a gazdaságunk fellendüléséhez az hozzájárul majd felhívom a bizottságot, valamint a tagállamot, hogy alkalmazzák, használják a strukturális alapokat az épületek felújításához, védelmi, illetve energetikai szempontból. Épp azért, hogy a magán finanszírozásokat is vonzzák, és megfelelő finanszírozást találjanak a jelenlegi épületek felújításához. Köszönöm. A Padár, Padár Hölgyeim és uraim, Tikao asszonynak a jelentése az egyik legjelentősebb energia és klímapolitikai eszköz, amit az elmúlt időszakban elfogadtunk. Szeretnék gratulálni mindazoknak, akik részt vettek a jelentés elkészítésében, de mindenek előtt természetesen a jelentés készítőjének Tikao asszonynak. Két dologgal szeretnék foglalkozni. Először is az irányelv új üzleti lehetőségeket is kínál azért, hogy az energiahatékonysága javuljon az épületeknek, új technológiákra is szükség van, és új igény lesz az energiatakarékos építőanyagokra, az bontási anyagok újrahasznosítására, és így tovább. Tehát európai vállalkozások, az Európai Unió, a tagállamoknak együtt kell dolgozniuk azért, hogy megfelelő technológiákba fektessenek, amelyek az épületek környezet hatékonyságát javítják. Az épületek generálják a színkibocsátás 40%-át. A második dolog, nem tudom, hogy ki fogja mindezt kifizetni. Például az irányelv tartalmaz egy olyan javaslatot, hogy az Európai Bizottságnak kellene strukturális alapokból költenie az épületek energiahatékonyságára. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi finanszírozási lehetőségekben kell megtalálni a szükséges pénzt. Köszönöm. Köszönöm szépen, Deli asszony egy percben. Kedves kollégák, üdvözlöm azt az előrelépést, amit ez az irányelv jelent, figyelembe véve, hogy sürgető a klímaváltozás elleni küzdelem. 2010 a ö, szociális kirekesztés és a ö, szegénység elleni harcnak az éve rengeteg európai van, akik egyszerűen szenvednek attól, hogy energiát nem tudják megfizetni. Az új épületek azonban csak 2,7 millió lakosság, lakást fog jelenteni, miközben 200 millió új régi lakás van az Unióban. Tehát legalábbis 150 milliót 2050-ig át kellene építeni ahhoz, hogy a négyes szintet elérjük. 2007 óta a Federnek a 4%-a használható fel arra, hogy az épületek energetikai hatékonyságát javítsuk. Azonban azonban ezt csak nagyon kismértékben használják ki. Hogyan fognak nyomást gyakorolni a tagállamokra, hogy ezeket az alapokat felhasználják, és 2013-tól ezek el fognak tűnni, ahelyett, hogy bővítenék ezeket. Köszönöm. Is Mr. Ziobro here? No, we move to the next speaker then. Ziobro kollega itt van, akkor Szadargász úr következik két percben. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, ahogyan többen is mondták itt előttem, a leggazdaságosabb módja annak, hogy az energiabiztonságról gondoskodjunk, az energiatakarékosság. Ez az irányelv és az új átdolgozott változata azt jelenti, hogy én is csatlakozom a többi kollégához, akik gratuláltak az előadónak és a többi képviselőtársnak, akik dolgoztak ezen a tervezeten. Az építőipari szektorban óriásiak a lehetőségek, nem csak az energiatakarékosságban, hanem a munkahelyteremtésben, az új technológiák bevezetésében is. Például Litvániában, az én országomban több mint 80 százalékát az épületeknek több mint 20 évvel ezelőtt építették, és energia szempontból nagyon kevéssé hatékonyak. Ezért az új irányelv igencsak időszerű dokumentum, és nagyon nagy szükség van rá a válság idején. A tanács jól kiegyensúlyozott javaslatot tett, figyelembe véve a szubszidiaritás elvét, minimális normákat hoz létre az új és felújított épületek esetében ez a szabály, és jó feltételeket teremt az energiaforrások és az emberek pénzének megtakarítására szigorúbb tanúsítási szabályok lépnek életbe, így ösztönözzük az embereket, hogy szokásaikat is megváltoztassák. Tisztelt elnök úr! Számos alkalommal elhangzott már de szeretném újra felhívni a figyelmüket arra, hogy az irányelv sikere nagy mértékben a gyors megvalósításon múlik a tagállamokban. És ehhez aktív pénzügyi támogatási intézkedésekre van szükség a tagállamok és az EU részéről. Az energiahatékonyság az EU egyik prioritása, és minden tagállam prioritása kell, hogy legyen. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most pedig a spontán felszólalások sorát kezdjük el. Minden felszólaló egy percben kapszott. Marinescu képviselő először. Tessék parancsolja, Marinescu képviselő. Elnök úr, köszönöm szépen. Az épületekről szóló irányelv új befektetési irányvonalat fog elindítani, hiszen az épületek energia teljesítménye nagyon fontos szerepet játszik mind a nemzeti, mind a regionális piacokon, a munkahelyek teremtése tekintetében, és az EU-ban is. Pénzügyi eszközökre van szükség, az európai tagállamok állampolgárai nem tudják ezeket a befektetéseket finanszírozni, ezért a regionális fejlesztési alaphoz kell nyúlni, és ezen alap pénzeit növelni kell. Növelni kell ezen felül az energia hatékonysági alap ellátottságát, és az EIB támogatására is számítunk

azt hiszem hogy ezt a panelprogramot eh, folytatni kell és ki kell terjeszteni a rurális térségek szegény lakóira is ahogyan a zöld képviselő asszony is szólt. köszönöm a figyelmet. herr eh, kommissar! in der anstehenden diskussion sollte meines erachtens einiges bedacht werden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 nagyon sok a munkanélküli jelenleg, és éppen ezért eh, sok ezer áll, ház áll üresen, senki nem költözik be. Éppen ezért nem volna szükség arra, hogy új házakat építsünk. Ahogyan kollégám említette, sokkal inkább már a meglévő épületekre kell koncentrálnunk, ezeknek az állapotát kell rendbehoznunk. hoznunk. A kormányok, ahogy már előttem felszólalók is elmondták, a strukturális alapok segítségésével azonnal meg kell, hogy szólítsak egy problémát, és fontos, hogy fellépjünk. Köszönöm szépen, Baszeszkó asszony kapszót. Parancsoljon! în primul rând doresc să felicit raportoarea. Köszönöm szépen, elnök Először is gratulálni szeretnénk a jelentés készítőjének, Ticsáva asszonynak ehhez a munkához. Az épületeknek nagyon komoly az energia megtakarítási potenciáljuk, és a javítás ezen a területen alapvető ahhoz, hogy elérjük a 2020-as célokat. Az energia takarékosságú tanúsítványok nagyon fontosak. Ez tájékoztatja a vásárlókat arról, hogy milyen az energiafelhasználása az adott épületnek és ez nagyon fontos lenne az ingatlan tranzakcióknál is, és a fő oka a késedelemnek ezzel a törvényel kapcsolatban éppen ezzel állt összefüggésben, mert ez nagyon sok esetben a régi házak árát növeli Romániában 2011. januárjától megváltozik a törvénykezés, és a legfőbb előnye a vásárlóknak az lesz, hogy a számlák, a közüzemi számlák összege jelentősen csökkenni fog. Köszönöm szépen. Rojtova asszony, egy percre. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a szót, elnök úr. Kétség sem fér ahhoz, hogy az épületek teljesítményének jelentősége lesz az irányelvnek köszönhetően, és ez nagyon fontos a fenntartható fejlődés szempontjából, és a harmadik országoktól való függőség csökkentése érdekében is. Ugyanis csökkenteni tudjuk a kibocsátásokat, és ez csökkenti a harmadik országból érkező energiától, kőolajtól, földgáztól való függőséget. Üdvözlöm ezt az irányelvet, ez egyfajta új lendületet ad ennek a folyamatnak és mindenképpen szükség van megfelelő támogatásra, alapokra, és üdvözlöm a javaslatot, ott, hogy hozunk létre egy speciális alapot, és ez segíthet nem csak a panelprogramokban, hanem minden egyéb épületek esetében is köszönöm, és végül Wortmann asszony egy percre. Igen, tisztelt képviselő, 2008-ban az EU kötelezettséget vállalt, hogy 2020-ra 20%-kal csökkenti az energiafelhasználást. A cél az, hogy nulla nettó energia felhasználású épületek alakuljanak ki, de ahhoz, hogy ezt meg tudjuk valósítani, szakemberekre van szükség, munkahelyeket is teremthet ez a törekvés, és ez az európai polgárok javát szolgálja. Az energiahelyzet a régi épületekben is fontos, és meg kell nézni, hogy hogyan lehet javítani azok energiahelyzetét. Köszönöm. Köszönöm szépen. És most Öttinger biztos úrnak adom meg a szót a bizottság nevében. Sehr verehrten Damen und Herren Abgeordneten! Köszönöm a szót, hölgyem és uraim. Tudjuk, hogy milyen nagy jelentősége van az épületek szanálásának, illetve az új épületek létesítésének az energiahatékonysági célok elérése szempontjából a széndiokszid kibocsátás csökkentése szempontjából is. Ha megnézzük az erőműveket, és egyáltalán az energia mixet, vagy az autózást, akkor viszonylag kevés szereplő van, amelyet ez érint. 10 15 nagy autógyártót érinti ez esetleg Európában. Tehát a partnerek száma akikkel együtt kell működni, átlátható, áttekinthető. Azonban az épületek esetében úgy tűnik, hogy nagyon sok szereplő áll egymással szemben. Tulajdonos, bérlő, felhasználó és önkormányzatok, a beépítési tervekkel, a városfejlesztési programokkal általában, a regionális szereplők, akik az építési rendeleteket hozzák, tartományok vagy országok. Szóval az a helyzet, hogy a százalékokkal az energiaterületen egyik sem olyan fontos a százalékok vonatkozásában, mint az építőipar, és radikálisan és vertikálisan és horizontálisan sehol nincs ennyi partner, aki egymással kapcsolatban állna. Ezért nagyon fontos lépés ez az irányelv, de az is biztos, hogy az még nem a vége a munkának, és ezzel nem oldunk meg mindent. Megjegyeztük a hozzászólásaikat, nagy figyelemmel kísértük a vitát, és számomra az irányelv végrehajtása, higgyék el, legalább olyan fontos, mint a kidolgozása volt. Az irányelv most papíron létezik, azonban ennek értéke majd attól függ, mi valósul meg belőle, és ebben a munkában be kell vonni minden szereplőt, a tagállamokat, és természetesen az önkormányzatokat, önkormányzatokat is, nem utolsó sorban pedig az épületek tulajdonosait és bérlőit. Azt szeretnénk elérni, hogy nem csak az új épületek esetében, hanem a szanálás során is érvényesüljenek ezek az energiatakarékossági intézkedések. A javaslatunkat úgy szeretnénk megvalósítani, hogy konkrétan hasznosítható legyen, és nagyon intenzív munkát kívánok végezni. Szeretnénk pontosan látni, hogy most milyen összegekről van szó, a 115 milliónál többről vagy sem, és mindenképpen biztosítani kell, hogy a pénz oda jusson, ahol szükség van rá, és erről a programból, ezzel a programmal foglalkozunk majd más szempontból is, és az érdekelt képviselők számára természetesen rendben rendelkezésre, az érdeklődő képviselők számára rendelkezésre állunk. A jelenlegi finanszírozási pénzügyi ciklusban is figyelemmel vagyunk ezekre a folyamatokra, és az illetékes képviselő a Hán kolléganővel is tartjuk a kapcsolatot. A következő pénzügyi tervet előkészítve is figyelemmel vagyunk ezekre az összefüggésekre és önökre mindenképpen szükségünk van, ugyanis már régóta folynak az előkészületek, és önök ismerik, hogy milyen nagy programok szerepelnek az Európai Unió költségvetésében. Nem gondolom azt, hogy a tagállamok több pénzt fognak nekünk adni válság idején és a költségvetési nehézségek során meg kell elégedni azzal, amivel most rendelkezünk a GDP százalékos arányát illetően. Most a prioritásokról kell, hogy szó esik, az energiafelhasználás, energiakutatás, takarékossági programok a helyszíni szereplők számára, az infrastruktúra megfelelő fejlesztése. Számomra az a fontos, hogy már a következő pénzügyi terv előtt megvitassuk önökkel azokat a kérdéseket, amelyeket a helyi, regionális és tagállami programok tartalmazhatnak összefüggésben a mi céljainkkal, kiegészítve természetesen európai pénzügyi programok. Amit mondtam, ez egy fontos lépés, nem az utolsó semmiképpen, és nagy örömmel fogadjuk az önök ösztönző gondolatait. Remélem, hogy ellenőrizni fognak bennünket, hogy az irányelv végrehajtása során és mindez érvényesüljön és siker legyen az irányelv. Köszönöm önöknek, minden képviselőnek, mindenek előtt a jelentés készítőjének a munkát. Az Egyesült Államokban, Kínában ezt a keretirányelvet egyébként nagyon nagyon nagy érdeklődéssel figyelik. Európa ezzel az élen jár, és előbbre jutott, mint a többi kontinens egy nagy lépéssel. Köszönöm szépen. Most pedig megadom, most pedig megadom Tika asszonynak, a jelentéstevőnek a szót. Szár doresc să mulțumesc întâi și întâi shadow raportorilor pentru... Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, küldöttek. Először is az árnyék jelentéstevőknek köszönöm a munkáját. Biztos úr, ez egy folyamatnak a kezdete, ami az épületek energiahatékonyságát illeti. Az Európai Bizottság állandó partner, megbízható partner szeretne javulásokat látni e területen. Természetesen én különbséget tettem a már meglévő és a jövőbeli épületek között, és a tulajdonlás között is, hiszen ez más és más a különböző tagállamokban, valamint az épület állomány nagysága is más és más. A félidős felvizsgálat 2010-ben lesz, itt felülvizsgáljuk a az operatív programot, és megnézzük, hogyan lehet a hatékonyságot javítani. A tagállamok 4%-át felhasználhatják a kutatási fejlesztési alapoknak e célból, az áfát csökkenthetik, de csak 5%-kal maximum, a különböző energiahatékonysági munkálatok támogatására. Remélem, hogy az energiahatékonysági alapok azt eredményezik, hogy munkahelyeket fognak teremteni nemzeti és európai szinten. Sokszor ezek a munkálatok csak helyi jellegűek. Hogyha az európai alapok 4%-át használjuk fel egy célből, 2010 és 2013 között időszakról van szó, akkor kérhetünk további alokálásokat egészen 2020-ig, körülbelül 8-10% mértékben. Szeretném elmondani, hogy a 115 millió euró, amit nem használtunk fel, jó lenne, hogyha ezt az intelligens városok kezdeményezésre használhatnánk fel. Remélem, hogy 2014 és 20 között az energiahatékonyság a prioritások legelső helyén áll majd a vidéki területekre összpontosító programmal egyetemben. Az EU kérte, hogy legyen egy energia hatékonysági alap. Mi ezt támogatjuk, a, vagyis az alap létrehozását. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Tika úr. Lezárjuk a vitát, a szavazás e témában holnap lesz. Kedves kollégák, a napirend szerint most vitánk lesz Manders úr jelentéséről a textil termékek elnevezése és ehhez kapcsolódó címkézés témában. Kérdezem, hogy itt van-e az előadónk remek.